Rátérünk a szavazatmagyarázatokra. A kollégák, akik elhagyják a termet, kérem, hogy ezt a lehető legcsendesebben tegyék meg. J'ai reçu euh, six demandes de, Hat, hatan kértek szót szavazatmagyarázat címén, úgyhogy Kezdjük az Ajúzó ajánlással. Kati úrja szó, egy percre tessék. Écoutons avec attention. Nagy figyelemmel követjük szavait. Person. The Convention on International Trade. A nemzetközi a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény egy nagyon fontos nemzetközi eszköz, és az Európai Unió a most megszavazott dokumentumot részese lehet, részes fele lehet ennek a megállapodásnak. A, nagyon fontos, hogy a kereskedés ne veszélyeztesse a vadon élő állat és növényfajokat, amelyek veszélyeztetettek. Sok esetben a populációk nagyon lecsökkentek, sőt, a kihalás szélére sodródtak. A kereskedelem ezekkel az állat- és növényfajokkal határokon átnyúló jellegű, ezért nemzetközi együttműködésre van szükség, hogy megvédjük őket. A csökkentett biodiverzitás, illetve lecsökkent biodiverzitásnak kihatása van a gazdaságokra, eh, és a gazdasági növekedés a Sinfény támogatta ezt az, állá, ezt az állásfoglalást. Köszönöm szépen. Kinicsi asszony következik egy perc. Kinicsi. Kinicsi asszony következik. Grazie, President. Köszönöm, elnök asszony. A CITES nemzetközi egyezmény több ezer olyan növény és állatfajt véd, amelyek a kihajlás szélén vannak. Fontosnak tartom, hogy tiszteletben tartjuk tartsuk a CITES-t, hanem azért is, mert teljes jogú taggá kell válnunk, aktívan kell az Európai Uniónak fellépnie, nemzetközi szinten is fontos, hogy a környezetvédelmi politikában főszerepet játszunk. Úgy vélem, hogy meg kell növelni a védelem szintjét, és figyeljünk oda arra is, hogy a nemzetközi kereskedelemben milyen szerepet játszunk az EU. Sok esetben az Európai Unió például a legfőbb állatimportőr, ez igaz a macskafélékre vagy a boákra. Mindenképpen föl kell lépnünk a csempészet ellen, az illegális csempészet, illetve illegális kereskedelem ellen. Éppen ezért ezt az ajánlást én megszavaztam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gölling asszony következik. Egy perc és kérem szépen azokat, akik itt récselnek a folyosókon, hogy fáradjanak ki. Thank you. Köszönöm szépen, támogatom az EU CITES megállapodáshoz, illetve egyezményhez való csatlakozását. Jelenleg mind a 28 tagállam már tagja az egyezménynek. Úgyhogy az emberben felmerülhet a kérdés, hogy az EU csatlakozása mit eredményezhet, miért jó az, hogyha az EU egységesen csatlakozik. Még soha nem voltam CITES találkozón, de úgy tudom, hogy az EU-s tagállamok nem egységesen lépnek fel, sőt, ellentétes álláspontokat képviselnek, annak ellenére, hogy mindannyian csatlakoztak ehhez az egyezményhez. Az EU csatlakozása tehát lehetőséget biztosít arra, hogy köz, először közös EU-s álláspontot dolgozzunk, és utána e, latba vehetjük az egész súlyunkat Európa összes polgárát képviselve harcolhatunk ezért a nagyon fontos ügyért. Becslések szerint a vadon élő állat és növényfajok illegális nemzeti kereskedelme a harmadik legnagyobb, például a drog és emberkereskedelem után, ezért nagyon fontos, hogy az EU tényleg egységesen harcoljon ez ellen. Köszönöm. Ja. Köszönöm, jár úrja a szó egy percre, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk, hogy az Európai Unió csatlakozik ehhez az egyezményhez. Persze feltehetjük magunknak ezt a kérdést, hogy miért csak most, Hát azért eddig nem, mert eddig nem sikerült, mert eddig csak tagállamok csatlakozhattak, e- egy, egyesülések, társadalmak, társas, államok csoportja nem. 2013 óta azonban erre van lehetőség, és örülök annak, hogy ezt az esélyt kihasználtuk, az Európai Unió együtt, együttesen lép fel, és ezzel nagyobb súlyt képviselünk, ezt ki is kell használni. Ez azt hiszem, hogy egy mindenképpen jó hír a veszélyeztetett állatfajok számára, eh, és eh, nagyon sok eh, visszaélésre kerül sor az illegális kereskedelem terén. Az Európai Uniónak tagdíjat kell fizetni, de ezzel, ezzel csökken az Európai Uniós tagdíja, csökken az Európai Uniós tagállamok egyéni tagdíja, úgyhogy ez jó hír a tagállamok számára, az Európai Unió felveszi a átveszi a tagdíj egy részét. Köszönöm szépen, megadom a szót Korbett úrnak egy percre. Köszönöm szépen, a kollégáim Nak szeretném elmondani, hogy ugyanezen okokból én is üdvözlöm azt, hogy csatlakozunk ehhez az egyezményhez. Az én országomban vannak olyan fajok, amely, van egy olyan faj, amely különösen veszélyeztetett, ez az Európa barát konzervatív faja. Nagyon sok veszély leselkedik rá, és nagyon sok ellensége van. Azt hiszem, hogy a saját politikai pártjain belül is védelemre van szükség ennek az veszélyeztetett fajnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, most Hanan úrja szó egy percre. Köszönöm szépen. A kereskedelem nem feltétlenül a védelem ellensége. Ösztönözni. Úgy gondolom, hogy a veszélyeztetett fajok érdekét szolgálhatja, hogyha az embereket ösztönözzük arra, hogy védjék az állatokat. Kenyában Kenyában betiltották például az állatokkal való kereskedelmet, akkor javult a helyzet, viszont Zimbabvében éppen az ellenkezője történt, arra ösztönözte a kormány az embereket, hogy gazdálkodjanak az állattal, ott viszont sajnálatos módon nagyon rossz sorsa lett az állatoknak. A CITES-ben mindaz 28 tagállam egyenként részt vesz, arról van itt szó, hogyha az EU is ennek részes akar lenni, lenne, akkor a tagállamok nevében, mint egy a, a, a tagállami hatáskörökre rátelepedve venni át ezt a szerepet. Pour conclure. Végezetül Demesmaker úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, az illegális kereskedelem, a veszélyeztetett állatokkal való és növényekkel való illegális kereskedelem világméretű probléma, és világméretű megoldás is kell hozzá. A CITES egyezmény a legkomolyabb egyezmény, amely ezzel foglalkozik. Ez védi a veszélyben lévő állatokat és növényeket, de a saját biztonságunk szempontjából is fontos ez. Az illegális kereskedelem több milliárdos, több milliárd dolláros üzlet, és az ebből származó bevételek sokszor a terroristák zsebébe jutnak. Eddig az EU csupán megfigyelő volt, hogyha az EU is csatlakozik a CITES-hez, akkor aktívabb szerepet, szerepet vállalhatunk, és főszereplőivé válhatunk ennek a harcnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ezzel a végére értünk a mai ma délelőtti ülésnek 15 órakor folytatjuk, mindenkinek kellemes ebédet kívánok. Oui, d'accord. oups.